6-án megvizsgálta Torres Martinez asszony és Mihai Turkánú mandátumát, és egyértelmű, egyhangulag arra tett javaslatot, hogy március 25-e, illetve március 2-ával az ő mandátumokat hatályosnak tekintsük. Ellenzi ez valaki, ha nem, akkor ezeket elfogadtuk. A jogi szakbizottság tájékoztatott arról, hogy a német